Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim. Elhozták-e a szavazókártyáikat, nem? Hát, kérem, hogy helyezzék be a szavazókártyáikat a gépbe. Készen állnak? Igen, teljesen. Hát akkor kezdjük is el. Először egy próbaszavazást tartunk, a szavazást megnyitom. Are you happy to vote at 7 o'clock in Strasbourg on Monday? There's a question. Itt van-e mindenki 7 órakor? Strasbourgban. I close the vote. Lezárom a szavazást. Ah, well, you are not really happy, but it's not clear result. Should we repeat it? Úgy tűnik, hogy a legtöbben nem boldogok, hogy itt vannak Strasbourgban, akkor a meg volt. Nagyon sok szavazni valónk van. Ilyen vastag a szavazólista, amit a tolmácsok nem kaptak meg sajnos. Az első jelentés önök előtt van. Pilar del Castillo a jelentéstevő. Európai Elektronikus Hírközlési Kódex. Kezdjük meg akkor a szavazást. Okay. <clears throat> Amendment 145. 145-ös mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Elektronikus ellenőrzést tartunk. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 146 mellette. Ellene. Tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, és lezárom a szavazást. Elutasítva. 147 mellette ellene tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük. I close the vote. Szavazást megnyitjuk, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az 397 és 41 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76 imkó mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 297, Libet 15 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 441-es, Libe 24 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 298 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. 298-as a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 317 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 318 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 77 mellette. Against. Ellene tartózkodik, elutasítva 16 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizhetjük, Libe 16 mellett, ellenőrizzük a Libe 16-ot. A szavazás lezárom. Az EPP-ből egyel többen szavaznak. Most jó? Elutasítva. 319 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 302 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 322 mellette ellene ellenőrizzük. 322-es, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 324 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 325 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 327 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Imco 78 első része, ennyi, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es oldal következik, a 94 oldalból, a 9. oldal, 37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük, de kérem, tegyék fel a kezüket. 37-es, 37-es, Lezárom a szavazást. Az EPP-ből egyen többen szavaznak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, tegyék fel a kezüket 38 mellette, ellene. Tartózkodik, ellenőrizzük. 38-as a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 390 hat mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Néhány módosító egyben. A listán látják ezeket mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ismételtetem csoport mellette. Sajnálom, most nem fogom ezeket mindegyiket felolvasni. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük természetesen a 39-est. 39-est ellenőrizzük, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 406-407 együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 408 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva. 409, 405 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 411 lébe 20 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 412, Libe 22, és a 413-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 414 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 415 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. A 415-öst ellenőrizzük. Az EPP-ből egyel többen szavaznak, a szavazás lezárom. Nem zárom még le a szavazást. Az EPP-ből valakinek ki kell vennie a szavazókártyáját. Rendben, elfogadtuk. 416 libe 22 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene. Ellenőrizzük, nagyon fontos. Ellenőrizzük a 3-as kompromisszumot. Az LPP-ből e egyel többen szavaznak. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. A 15. oldalon vagyunk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8 kompromisszum, 17. oldal mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21. oldal. Kenny 96 mellett ellen a 5-ös kompromisszum. Elnézést, mondja az elnök. 497-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy nem alszanak. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, 4.97 ellenőrizzük ezt a kompromisszumot. Nem volt egyértelmű, most persze már egyértelmű. Köszönöm. A szavazást lezárom. Kérem, tegyék fel a kezüket. 24. oldal, 9A kompromisszum, elektronikusan szavazunk, mert bizonyára nagyon szoros lesz az eredmény. 9A kompromisszum. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Oké. Okay. Hogyha ezt elfogadtuk, akkor a tízes kompromisszum jön mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Elnézést, 28-as oldalon vagyunk, 28. oldalon vagyunk. Nos, hát Most már nem is mondom inkább az oldalakat, mert csak összezavar bennünket. 11-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5, 6, 7. Mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 564 mellette ellenet, ellenőrizzük ezt. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig 5-6 oldallal tovább járunk. Már négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-20 oldalt lapozunk előre, nálam ez a 47. oldal, egyes kompromisszum, várok, megvárom, míg odalapoznak. Nem szabad aludni. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Egyes kompromisszum. Egyes kompromisszum, az oldalszámot nem tudom. A jelentés azt, hogy önnek mindig igaza van. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 oldallal később. 12A kompromisszum. Yeah, we've got a lot of time. Nagyon sok időnk van. 12-es A kompromisszum készen állnak? Elektronikusan szavazunk, mert szoros lesz az eredmény. Elektronikus szavazás 12A kompromisszumról. A szavazást lezárom. Többség van, elfogadtuk. Következő oldal 13A kompromisszum, elektronikusan ismételten. 13A kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Something wrong? Valami gond van, kollégák? Valaki akar-e valamit mondani? Semmit. Jó. Akkor um, lapozzunk meg egy kicsit. 7-8 oldalt talán. Egy, El kell mondjam azt, hogy meg kompromisszum jön. 6 d kompromisszum. One of... hat d hat d Most pedig szavazunk. Mellette? Ellene? Hát akkor ellenőrizzük. 1066D ellenőrizzük. A szavazás lezárom. Accepted. Elfogadtuk. Imko 157 mellette ellen, ellenőrizzük ezt ismételten. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 167 mellette ellenem Elnőrizzük a 1067-et, Elnőrizzük. 1067 mellette. Accepted. One... Elfogadtuk. 1068 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most pedig szóbeli módosítók érkeztek az 1072-eshez, 1072-eshez szóbeli módosítók. Van-e kifogás ez ellen? Nincs. Azt javaslom, hogy következőképpen szavazzunk, mm, szavazzunk. 1072 plusz a szóbeli módosítóról együtt szavazunk, és plusz ehhez jön még az IMCO 160-asa is, és utána pedig szavazunk a 1071-es módosítóról, hogyha az előzőt nem fogadják el. Ha jól tudom, megállapodás van egy ilyenfajta sorrendről, tehát 1072 plusz IMCO 160 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor az 1073-as jön mellette, ellene. Az 1071-es okafogyottá vált, okafogyott, mert megszavaztuk az IMCO 160-at, illetve az, az 72-est is, így az 1071-es okafogyottá vált. Rendben. 1073 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Két módosító, 1074 és eh, Imco 161 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 1075, Imkó 162 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 1076 és Libe. Tehát két módosító van mellette. Ellene ellenőrizzük. A szavazást lezárom elutasítva. 163 imkú mellette előnet elfogadtuk. Most pedig 6-7 oldalt lapozunk előre, megvárom önöket is persze, mert a 148-as jön a libétől, ezt együtt vizsgáljuk meg, más módosítókkal. Libe 1, 149, 105 és Libe 3. Ezeket blogban veszük mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151 Imco 1 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Libe 4-es, 152 mellette. Ellene. 152 és Libe 4-es mellette. Is accepted. Elfogadtuk. Négy módosító egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Inkó 4 első része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inkó 5 mellette ellene elutasítva. 169 mellette ellene ellenőrizzük. 169 ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 170 és Libe 5 együtt mellette ellene elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Imkó 6 mellette ellene tartózkodik elutasítva, Libe 6 mellette, ellene, elfogadtuk. Igen, ellenőrizzük a Libe ellenőrizzük a Libe és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 176 mellette ellene. Ellenőrizzük. 176. A szavazás lezárom. Elutasítva. 285 mellette ellenet elfogadtuk. Akkor menjünk az utolsó oldalra, ha meg tudják találni az utolsó oldalt. Ugyanis ez lesz a végső szavazás az így megváltoztatott jelentés tervezetről, és ez népszerinti szavazás lesz. Bizonyára készen állnak, a szavazást megnyitom. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, gratulálunk a jelentés készítőjének. És a második szavazás és név szerinti szavazás lesz, hogy meg lehessen kezdeni az intézményközi tárgyalásokat a 69-es C cikk alapján. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki? A szavazást lezárom. Igen, ez is óriási többség. Meg fognak kezdődni az intézmény közé tárgyalások. Thank you very much. Köszönöm. Madame Rapocher, of course. Tessék, Képviselőasszony szót kap, mikrofon nélkül. Uh, well, this is uh, all years. Én évek óta kísérem ezt a munkát. Ez egy olyan anyag, aminek uh, bizonyára lesz hatása a Európában. A következő lépésekre kell készülnünk, olyan módon, hogy tudjunk hozzájárulni ennek a döntésnek a végső formájához, a rendelethez, az elektronikus kommunikáció területén olyan valódi módon, amely a konnektivitást javítja, ami a legfontosabb. Persze vannak versenyjogi, illetve fogyasztóvédelmi és egységes piaci aspektusok is, de Amire itt ma koncentrálnál, amit én ma mondani akarnék legfőképpen az az, hogy megköszönöm önöknek, az árnyék előadóknak, illetve a bizottsági munkatársaknak a munkát. 1144 módosító eh, született, és a kompromisszumok ebből ezret levettek, lefettek. Köszönöm a külön tanácsadómnak, és és köszönöm a támogatást. Eh, thank you, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Köszönöm még egyszer. Mm, well, uh, we probably don't start any discussion now, but mm, maybe you would like to say a few words. Yes, just on... Köszönöm eh, az árnyék előadók nevében köszönöm a raportőrnek. Eh, nagyon nehéz munka volt, nagyon sok módosító volt Eh, amikor valaki dolgozni akar és nincs kapcsolat, eh, eh, ugyanez, hogyha most nem járunk sikerrel, akkor az Európa kapcsolatrendszere val majd kudarcot. Until 12 o'clock. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm, kedves barátaim. Berek rendelet következik. Tosanovski kollega a raportőr, és kezdjünk az 1219-es kompromisszum amellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, az utolsó előtti oldal következik. Utolsó előtti oldal, 60 oldalat ugrunk előre. Tosanovszki úr egy különleges ajándékot adott nekünk, tehát az utolsó előtti oldal következik, sőt, lehet, hogy az utolsó? A 163-as módosító mellette senki nem, nem nagyon szavaztak. 163-as mellette, ellene, ellenőrizőgépen. gépen. és lezárom a szavazást. 164 mellette ellene tartózkodók. Ez is bonyolult szavazás volt. Kérem, hogy világosan jelezzék, hogy hogyan akarnak szavazni. Minden esetre most géppel ellenőrizzük. 164, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyet több epp szavaz egyre több EPP-s Uh, is accepted. Elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 168 mellette ellene. Nézzük meg. 168 ellenőrizzük a szavazást. Egy EPP-ssel többen szavaznak meg én. Egyel többen vannak az EPP-sek. Lezárom a szavazást leszavaztuk elutasítva. Végszavazás következik, gépi szavazás az így módosított jelentéstervezetről megnyitom a szavazást. I open the vote. Ah, it's not working for me, okay. I close the vote. Lezárom a szavazást. Is uh, accepted. Ezt elfogadtuk, és akkor gratulálunk a raportőrnek, és jelen az intézmény közi kapcsolatok megnyitása. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És nagy többséggel elfogadtuk, köszönjük a raportőrnek. Uh, Mr. Rapporteur would like to say something. Szeretne mondani valamit a raportőr, önéje szó. Uh... Já bych chtěl velmi poděkovat eh, stínovi. Köszönöm, szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és a kollégáknak, eh, asszisztenseknek. Jól működött az együttműködés, és sikerült összefésülni kompromisszumokat is, ami nagyon jó. Köszönöm, most akkor jön a harmadik eh, jelentés. Kaja Kallas eh, a jelentéstevő az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002 per 58 per EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezet. Eh, egy 118 mellett ellene leszavaztuk, 119 elfogadtuk, sajnos a tolmácsoknak nincs szavazó listájuk. One. 6 módosító a 120-tól 120 a 120, 130-ig, mellette ellene tartózkodók 121-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 122-es és 123-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 128 mellette ellene ellenőrizzük 128-ast. And I close the vote. Accepted. 131-132 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is. One, three. 132 és 131. Lezárom a szavazást. 133 és 552 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 137 mellette ellene ezt ellenőrizzük, tehát a 137-est. 137-es ellenőrzése, és lezárjuk a szavazást. Elutasítva, 138 és 64 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. 138 és 64 ellenőrizzük. A módosítót lezárom a szavazást elutasítva. 139 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 140 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 141 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 143 mellette, ellene 100 43-as ellenőrzése folyamatban, és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 145, 144, bocsánat, ez elnök javítja magát, 144 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 145 mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 145-ös 145-ös ellenőrzése és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 146 és 66 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Néhány oldalt tudunk ugrani, 15-ös kompromisszum következik, néhány lappal később, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négy vagy öt oldallal később a 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, következő oldal 18 es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, két-három oldallal később 290 mellette ellene ellenőrizzük. Szerintem leszavazták, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk. 291 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, tehát 291, lezárom a szavazást, elutasítva, leszavaztuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok. A 308-ast elfogadtuk, ellenőrizzük, tehát a 303-ast. A tolmácsok nem kapták meg a szavazólistát. Okay. I close the vote. Lezárom a szavazást. Leszavaztam tuk, 304 mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 304, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 333, tehát a 333-as módosító második része mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. 333-as második része. And I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 343 mellette ellene. Nézzük meg. Ellenőrzés 343. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 344 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 346 mellette ellene tartoz, eh, nézzük meg, ellenőrzés 346 I close the vote. Accepted. Elfogadtuk. 348 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 349 mellette ellene tartózkodók elutasítva leszavaztuk. 350 és 351 együtt szavazunk, mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk. Tehát 350-351 ellenőrző szavazás. vote. Lezárom a szavazást. És ezt megszavaztuk. 352-es mellette ellene ellenőrizzük. 352 Lezárom a szavazást. Leszavazva. Elutasítottuk. 353 és 354 emellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 38-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene. Nézzük meg ellenőrző szavazás 54-esről. És lezárom a szavazást. leszavaztuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 65 mellette ellene, nézzük meg, ellenőrizzük, 65-ös, és lezárom a szavazást. Accepted elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 67 mellette ellene nézzük meg. 67 ellenőrző szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 69 mellette. Ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. 69. 69 ellenőrizzük. Minden rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, majd négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodók, 82-es mellette ellene ellenőrizzük 82-est. 82-est. And I close the vote. Rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos, módosít, hatos kompromisszum, ha módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók kile 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 102, 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 104-es mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 105-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 109 mellette ellene, tar- ezt ellenőrizzük, 109-es. Ellenőrizzük a 109-est, és lezárom a szavazást elutasítva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva. 115-ös ellenőrző szavazást kértek. 115. And I close the vote. Lezárom elutasítottuk, 116 mellette ellene tartózkodók. E, nézzük meg, 116-os ellenőrzés. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Végszavazás következik név szerint. Megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. Hatalmas többség itt is. Gratulálunk a raportőr asszonynak, Kaja assz, Kallasz asszonynak. Most következik Pohe kollega jelentése, jelentéstervezet a bioalapú iparágak közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-ai tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. Most pedig kilenc módosító van az elején, kilenc módosító. Ellenzik-e, hogyha ezt a kilenc módosítót együtt szavazzuk meg nincs ellenvetés. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, tehát elutasítottuk ezeket együtt, elutasítottuk ezeket a módosítókat egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tíz mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kont egy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kokkobú 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kokobu 3 mellette bocsánat, kompromá, a kettes kompromisszum, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kont 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kont 4 mellette ellene, ta, nézzük meg, ellenőrizzük, Kokobu 4. Uh, one EPP too many. I... Egy EPP-vel többen szavaztak, és én még csak nem is szavaztam. Tehát valaki más szavazott. Kiszavazott. Most rendben van. Megsokszorozzuk magunkat így ülve. Ezt leszavaztuk. A kont négyet leszavaztuk. 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva, kont 5 mellette ellene ellenőrizzük. Kont 5. Lezárom a szavazást. Leszavaztuk, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most négy módosítóról egyben tudunk szavazni, ha nincs ellenvetés, nincs ellenvetés, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás név szerint eh, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. És uh, accepted. Tehát elfogadtuk. Most pedig... We go. Most pedig áttérünk. I didn't say congratulations. I didn't say congratulations. Nem mondtam, hogy gratulálok. Okay. And now we go to... És most következik az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Az előző az összes szakaszról szólt, most pedig az általános költségvetésről fogunk beszélni. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a hatosat megnézzük elektronikusan. And I close it. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes mellette. Első rész mellette ellene, tartózkodás. Nézzük meg ezt is. Első rész, a hetes módosító első része. Megnézzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Kiesik. Azért, mert az elsőt nem fogadtuk el. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt. 11-es. I close. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 18 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, de itt kellene maradnunk, ebben a teremben, mert az ITRE szakbizottsági ülés következik. Kérek mindenkit, hogy maradjon itt a teremben.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 Uh, dear colleagues. Kedves kollégák! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nika kolléga és mások. Kedves barátaim, ha beszélgetni szeretnének bármiről, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy a termen kívül kell ezt folytatniuk, mert uh, most nekünk tovább kell mennünk az üléssel. Bütikofer kolléga jelentéséről fogunk beszélni. Még nem Bienkowska asszony következik, ő körülbelül fél óra múlva várható. Tehát, kedves barátaim, út egy digitális kereskedelmi stratégia felé. Ez a kilences napirendi pont a napirendi pontok közül út egy digitális kereskedelmi stratégia felé. Ez egy ITRE vélemény, az INTA saját kezdeményezés jelentéséhez, út egy digitális kereskedelmi stratégia felé. Oké. Okay. Um... Bütikofer úr nevében, ha jól tudom, akkor szintén a zöldek nevében Turmes úr fog beszélni, ő kezdi el a vitát, parancsoljon. Bütikofer úra plenárison van, tehát sajnos ütköztek a napi rendek, de tudom, hogy erről most beszélnünk kell, mert különben túl későn kerülne sor a szavazásra, és a szakbizottság miatt van erre szükség. Ezért most azt javasolnám, minden árnyékelődő megkapta a pontokat Bütikofer úrtól, ezeket most nem olvasnám fel, megkezdeném a vitát, és lehet, hogy Butikofer úr ideér, mire a végső szavakra kerülne a sor. Kedves kollégák, akkor kezdjük. Először a néppárt árnyék előadójának, Áldó Patricsalónak szeretnék szót adni, parancsoljon. <coughs> Cari colleghi. Kedves kollégák! Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónak, Bütikofer úrnak a kiváló szövegért, amelyet megfogalmazott. Az egységes digitális piac létrehozása létfontosságú, ha azt akarjuk, hogy Európa a világ élvonalában maradjon. Ezen kívül ez az európai vállalkozások növekedését is serkenti nemzetközi szinten. Az új technológiák bevezetése alaposan felforgatta az emberek megszokott életmódját, és azt, hogy hogy működik a társadalom, illetve a gazdaság. Ezért egy még inkább digitalizált piacra van szükségünk és az EU-nak rendelkeznie kell olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a szabad mozgás akadálytalanul megvalósulhasson, és hogy a fogyasztóvédelem és a személyes adatok védelme magas szinten megvalósuljon. A jelenlegi kereskedelmi szabályok között több olyan is van, amely nem ezt tükrözi. Világszerte a kormányok egy digitális piaccal szembesülnek, amelyek egyre inkább összekapcsolódnak, és erre úgy reagálnak, hogy akadályokat emelnek, hogy előnyösebb helyzetbe hozzák a hazai cégeket. Az Európai Unió nem engedheti meg a digitális protekcionizmus semmilyen változatát, és a jogszabályok széttöredezését, illetve a bürokráciát sem engedhetjük. Ez ugyanis a GDP növekedését fékezné meg. 415 milliárd euróra becslik a digitális gazdaság méretét. Ez a piac biztosítja, hogy a szolgáltatások jobb árakon érhetők el, új munkahelyeket is teremt az egységes digitális piac, és lehetőségeket teremt új startupok számára, illetve a meglévő vállalkozások növekedését is segíti. Itt fél milliárd emberről beszélünk. És vannak olyan lehetőségek, amelyeket meg lehet teremteni, például az online fizetések területén, és mindez kell, hogy az alapját képezze az európai digitális gazdaságnak, ami kézzelfogható előnyöket kínál a fogyasztók számára is. Ezért egy olyan közösségi stratégiára van szükségünk, amely biztosítja azt, hogy az európai vállalkozások méltányosan hozzáférnek a harmadik országok piacaihoz is. Ez kézzelfogható előnyöket teremt majd a fogyasztók számára, és eközben az emberek alapjogait is meg kell védeni. És szeretném megköszönni az előadónak, hogy elkészítette ezt a szöveget, és azt is köszönöm neki, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy itt most erről vitát folytassunk. A módosítóinkat, amelyeket holnapig kell benyújtani, egy olyan véleményt fogunk ezzel létrehozni, ami ambiciózus, konszenzusra törekszik, és hasznos kiinduló alap lehet az INTA szakbizottságnak. Köszönjük szépen, kedves kolléga, a hozzászólást! árnyék előadói minőségében, az SND nevében Korbacsev kolléga következik. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszöntet mondani Büti Koffer kollégának az ügyben elvégzett munkájáért. És örülök, hogy az előző kolléga megemlítette a protekcionizmust. Különböző gyakorlatokkal dolgozunk, de az olyan bürokratikus akadályok, mint például a geoblokkolás vagy a lakóhelyre vonatkozó követelmények, ezek akadályokat képeznek. Egy belga agytröszt azt határozta meg, hogy nagyon sok területen 22 ügynökség dolgozik azon, hogy ne juthasson el minden információ mindenkihez. Képzelhető, hogy akkor ez nagyobb szinten milyen mértékben zajlik. Az európai piacok exponenciálisan nőnek, de a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem még mindig csak kis töredékét teszi ki az egésznek. El kell ismerjük azt, hogy az elektronikus kereskedelem a KKV-k számára fejlődést hozhat. A helyi nemzeti és regionális piacokon túl a digitális lehetőségek a globális piachoz nyújtanak hozzáférést. A fogyasztóvédelemben, a csomagkézbesítésben, a fogyasztói adókban is fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük. Az online regisztráció és a vámok online megfizetése szintén nagyon fontos, egyszerűsíteni kell a folyamatokat, mert azok jelen formájukban károsak a kereskedelem szempontjából. A harmonizált csomag megjelölést nemzetközi szinten ösztönözni kell, mert ez csökkenti a költségeket. A bizalom nagyon fontos a digitális kereskedelemben, és az EU-nak dolgoznia kell egy informatikai bizalmi védjegyen, amely biztosítja az egyenlő feltételeket a vállalkozások számára. A KKV-k számára ezek a platformok lehetővé teszik a globális belépést, és az ilyen online kereskedőknek nem szabad lehetőséget adni arra, hogy ex ante tartalom ellenőrzést végezzenek. Ehelyett arra kell lehetőséget adni, hogy utólag jelezhessék a nem megfelelő tartalmakat, és garantálni kell a szerzőjogokat. Jelenleg csak egyetlen olyan együttműködési módszer van, amely segíti a határon átnyúló kereskedelmet. A külkereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodásoknak szintén kell, hogy legyen digitális fejezete, és más országokkal kapcsolatban is meg kell állapodnunk ebben, például Szingapúra, Kanadával és más országokkal. Köszönöm szépen. Köszönjük. A következő hozzászóló Nikolaj Palekov az ICR nevében. Köszönöm. Jó estét kívánok! Az internet digitalizációja, az új technológiák nagymértékben befolyásolják társadalmainkat és a gazdaságot is. A hagyományos iparágak is egyre inkább digitalizálják a termelésüket, a szolgáltatásaikat. A kisebb cégek így sokkal gyorsabban elérik a vásárlóikat is, és sokkal olcsóbban teszik ezt. Nagyon sok kereskedelmi szabályozás nem fedi ezeket az új feleményeket le, a kormányok néha akadályozzák a piachoz való hozzáférést, nem megfelelő erőnyt érnek így el a helyi cégeknek. Hogyha elhárítjuk az akadályokat, akkor erre kell koncentrálnunk, hiszen ezáltal fogható eredményeket tudunk elérni. Az európai cégek számára megfelelő hozzáférés lehet ezzel elérni a harmadik országban, és az rendkívül fontos. Évente az Európai Unió 1,7 milliárd euró értében ad el cégeket a világon, ezért a célnak annak kell lennie, hogy lebontsuk a kereskedelmi akadályokat. Ezzel kapcsolatban hangsúlyt kell fektetni a különböző követelményekre, az intézkedésekre. Ügyelni kell arra, hogy legyen lassú a vám ügyentézés, hiszen ez negatívan hathat ki a vállalatokra. A digitalizált hálózatok minősége, az internetes összeköttetés is kihat az üzleti lehetőségekre, illetve a termékek sokszínűségében pedig a fogyasztók tudnak hasznot húzni. Pirik asszony következik az ALDE részéről. Dominik Rigé sajnálja, hogy nem tud itt lenni a mai vitán. Okay. Uh, so, Oké, okay, hát akkor a következő hozzászóló. Our vice chair. Grazie Presidente. No, voglio solo aggiungere un... Köszönöm szépen, csak néhány megjegyzést szeretnék eh, tenni. Bütikófer úr javaslatai korrektek, célretörőek, ahogy általában ez lenni szokott az ő esetében. Két aspektusra szeretnék kitérni. Először is eh, egyre inkább a nemzetközi elektronikus kereskedelemre helyezzük a hangsúlyt, egy olyan keretben belül, ami az EU-n is túlmutat, és ennek kapcsán megfelelő szabályozásokat törekednünk. Az elkereskedelem egy kicsit tabu Európában, de mindenképpen foglalkozni kell ezzel a világszintű keretek szempontjából is, de amiatt is, amit Patricello kollégám is elmondott tehát szükség van egy megfelelő keretre. Ezen kívül két szereplőről van szó, a cégekről, a szolgáltatókról ebben az esetben, a fogyasztókról, és itt vannak még a munkavállalók is. A szakbizottságunk számára persze a legfontosabbak a vállalatok, de ezt nem lehet elválasztani a munka témájától. Szeretnék arra rámutatni, hogy itt Erről kell beszélnünk. A kereskedelmet szeretnénk növelni digitális területen, de persze ehhez meg kell őrizni a munkavállalói jogokat. Olvastam egy olasz cikket egy tanulmányról, ebben az állt, hogy van egy olasz kifejezés, a hagyományos területeken történő munka, mint például a mezőgazdaságban, és a tanulmány azt mutatta, hogy egyre inkább kiszorulnak ezek az itt dolgozók a digitalizáció miatt. Az infrastruktúra növekszik, javul a fogyasztóvédelem, ez jó, de a hagyományos szektorban egyre inkább kiszorulnak a munkavállalók. Természetesen a digitális munkaerőpiac minőségéről is beszélnünk kell, és ezt is figyelembe kell vennünk Összességében jó az állásolás, jó irányba halad ez, de lesznek még módosítóink. Zorinho kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. No domínio digital é fundamental. Köszönöm a raportőrnek, és eh, ami a digitális eh, kapacitás eh, jelentőségét illeti, el kell mondani, hogy ez szükséges ahhoz, hogy Európa világszinten versenyképes legyen. Megtörtént a digitális forradalom, a kihívás az alapvetően az, hogy új digitális piacok jelentek meg, amelyek új technológiákat képviselnek. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az új a technológiáknak az Európai Uniót el kell helyezniük, az Európai Uniót a világpiacon, és figyelembe kell venni természetesen a polgárok érdekeit is. Stabilibbá kell mindezt tenni, a, ez a véleménynek a jelentősége és a célja. Ma szavaztunk a beruházási kódexről, ami egy fontos dolog, és éppen ez a tényező az ötödik generációs hálózatok kapcsán emelkedik ki, emellett szavaztunk az internethez való hozzáférésről is, és fontos az, hogy, hogy a piac befogadó és versenyző legyen, és mindenki részt vehessen ebben, mindenki hozzáférjen a digitális szolgáltatásokhoz. A kollégánk eh, Komacsev eh, sok megjegyzést tett. A vélemény a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban defenzív. Én azt gondolom, hogy erről azért jóval többet lehetne elmondani, és eh, meg kell próbálni a kereskedelmi, illetve a versenyszabályokat megváltoztatni. fontos, hogy az esélyegyenlőséget, a választási lehetőséget, esélyegyenlőséget mind megőrizzük, mert ez is a digitális identitásunk része. Az Európai Uniónak kell, hogy legyen ilyen digitális identitása. És mindezt be kell illeszteni tehát a piacra, illetve a digitális piacra Köszönöm. European Commission, Deputy Head of Unit. Az Európai Bizottság részéről a Trade Főigazgatóság osztályvezető helyettesét, Ralf Pinét kérem meg, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm. Valójában a főtitkárságról jöttem, de a kereskedelmi főigazgatóság, amely nem lehet most itt ellátott jegyzetekkel, és ez alapján tudok beszélni. Először is elmondom azt, hogy a bizottság üdvözli ezt a jól kiegyensúlyozott jelentéstervezetet, és a legtöbb dolgot támogatni is tudjuk benne. Emellett a három elvet is támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy a piachoz hozzáférést biztosítani kell a szabályoknak, miközben a fogyasztók is hasznot húznak, és ezzel egy időben az alapvető jogok is érvényesülnek. Ezek a fő pillérei a digitális kereskedelmi stratégiának is. Ezt mi magunk is elkívánjuk érni, csak úgy, mint a legtöbb javaslatot is. Digitális fejezeteket ezért ezért is hoztunk létre a mexikói és indonéziai megállapodásokban, illetve a Japánban a közelmúltban véglegesített megállapodás is tartalmaz az elektronikus kereskedelemről egy külön jelentést, amely egyébként figyelembe veszi azokat a dolgokat is, amelyek a jelentésben vannak. Az véleménytervezetben megfogalmazottakra is oda fog figyelni a bizottság, és miközben a nagyját támogatni tudja Legjobban azért arra akarunk odafigyelni, hogy mi az, amit a kereskedelmi megállapodásokban lehet érvényre juttatni. Az adózással kapcsolatos dolgok azonban inkább más kezdeményezésekben tudnának megvalósulni. Az adat áramlásról is volt itt szó, képviselők szóba hozták. A bizottság ezzel kapcsolatban még nem hozott döntéseket, az biztos, hogy egy egyensúlyi helyzetet kell létrehozni egyfelől a digitális protekcionizmus elleni féllépés, illetve a nem igazolható eh, adatáramlás és adatlokalizáció kérdésében. Másfelől viszont eh, egy eh, szakpolitikai teret kell fenntartani, és ott a jogokat érvényesíteni. A bizottság még nem döntött, hogy hol legyen ez az egyensúlyi állapot. A bizottság eh, meg fogja vizsgálni azokat a módosítókat, amelyeket itt benyújtanak a képviselők, és eh, amennyiben a végleges, amikor a végleges változat meg lesz, akkor további megjegyzéseket fűzünk ahhoz. Köszönöm a bizottság nevében, Büdikofer úr nevében, de Türmes kap szót, aki a koordinátor. Köszönöm. Reinhardt jelentése úgy látom, hogy alapvetően elégedettséget váltott ki az árnyék előadók körében, és Zorinyó úrnak is igaza van, mert van egy európai specifikuma a dolognak, nevezetesen az, hogy eh, mi kicsit jobban odafigyelünk a polgárok jogaira, amikor adatforgalomról van szó, adatáramlásról van szó, de az iparra is odafigyelünk, és eh, nem nagyon kedveljük az ipari kémkedést, még akkor sem, hogyha azt barátok csinálják. Eh, aztán ott vannak még további kérdések, például az adóztatás. Valóban ez egy komplex kérdés, meg fog ez történni, de tényleg, amikor ez létrehozzuk ezt a keretet, akkor az értékeinkre is oda kell figyelni. Reinhardt nyilván oda fog majd figyelni a szárnyék előadók véleményére, és biztos vagyok benne, hogy határozott véleményt fog tudni. A bizottság mondani, nos, a elnök módosítók benyújtásának határideje október 3-a, tehát holnap. Tehát holnap van, van a módosítók benyújtásának határideje, és november 6-án szavazunk az ITRE-ben. No. 3 november? No, tomorrow. Okay. Okay. Uh, that's all. Ennyit akkor. Köszönjük ezt a vitát. Bienkowska asszony egy percen belül megérkezik az információink szerint, és akkor a tízes napi rendi rendet elkezdhetjük, napi rendi pontot elkezdhetjük tárgyalni. Good evening, Madam Commissioner. Jó estét kívánok, biztos asszony, üdvözlöm Önt az Európai Parlament ITRE szakbizottságában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Struktúrát párbeszédet folytatunk az Európai Bizottsággal, és van két javaslatunk is. Az Európai védelmi fejlesztési iparról szóló dokumentum. Itt 500 millió eurós költségvetést irányoztak elő két éves időszakra, és köszönjük szépen ezt asszonyom, hogy ezt a programot elindította. Az előadónk Grosztat asszony. És készen állunk a tovább lépésre ezzel kapcsolatban amilyen hamar csak lehet, mert szeretnénk elkezdeni az összes programot 2019 elején. Ez nagyon fontos számunkra. És egy másik nagyon fontos téma az Unió megújult iparpolitikai stratégiája. És ennek is örülünk. Ez a parlamentnek abból a nemrégiben elkészült véleményéből táplálkozik, amelyben egy ambiciózus iparstratégiát szerettünk volna létrehozni. Tehát köszönjük szépen önnek az új ipari stratégiát az Unió számára. A mi szakbizottságunk ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és biztos vagyok benne, hogy az egész Európai Parlament is így van ezzel, főleg mert az ipar nagyon fontos az Európai Unió számára. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Köszönöm, hogy eh, meghívtak ma ide. Eredetileg azért eh, hívtak meg, mert a védelemről kellett volna eh, beszélnünk, különösen arról a javaslatról, amit az elnök úr is említett, az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési programról. És nagyon örülök, hogy Grosztet asszony, az árnyékelőadók és a különböző szakbizottságok tagjai részt fognak venni ebben a kezdeményezésben, mert nem lesz erre sok időnk, és alaposan meg kell vitatnunk ezt a tervezetet. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, de természetesen szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra is, hogy röviden bemutassam röviden, hiszen a következő hetekben is lesz még lehetőségünk erről beszélni. Minden esetre most röviden szólnék a megújult iparpolitikai stratégiáról, amelyet két-három héttel ezelőtt indítottunk el. Tehát röviden az ipari stratégiáról fogok beszélni, a második részben pedig a védelemipari programról. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági növekedést arra kell felhasználni, hogy modernizálódjunk és felkészüljünk a jövőre. Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy az iparstratégián dolgozni kezdtünk, mert ez arról szól, hogy gondoskodunk arról, hogy a legintelligensebb, leginnovatívabb és legfenntarthatóbb iparunk legyen az egész világon. A mi iparunk vezető szerepet tölt be, és ezt meg is kellene őriznünk a technológiai forradalom közepette is. Gondoskodnunk kell arról, hogy az európai ipar továbbra is élvonalban van, mindazokban az aspektusokban, amelyeket említettem, tehát intelligens, innovatív és fenntartható iparra van szükség. És természetesen olyan ipart is szeretnénk, amely a legmodernebb és digitális technológiákkal dolgozik. Az iparnak ezen kívül eh, ki kell használnia a megfelelően működő egységes eh, piac méretgazdaságosságát és hatékonyságát. Végül, de nem utolsó sorban pedig eh, az iparnak vezetnie kell a világot az alacsony széndiokszid kibocsátású és a körforgásos gazdaság felé. A megújult iparpolitikai stratégiánk arra munkára épül, amelyet a digitális egységes piac és más ágazati tevékenységek keretében már megtettünk, ideértendő például az űrstratégia. Hat pillérre alapul ez a stratégia. Talán nem ma fogok erről beszélni, nem tudom, hogy lenne erre időm, de nagyon szívesen megvitatnám ezt önökkel, mert nagyon keményen dolgoztunk ezen a témán, és az összes érdekelt fél az ipar, az Európai Parlament, a tanács, a tagállamok mind arra ösztönöztek minket, hogy készítsük ezt a stratégiát. Tehát hat pillérről van szó. Az első pillér az egységes piac. Ez nem csak arról szól, hogy lebontjuk az akadályokat, természetesen ezen is igyekszünk, de közben új lehetőségeket is teremtünk az egységes piacon másodszor fejleszteni kell az ipart a digitális korszak követelményének megfelelően, tehát az intelligens technológiák bevezetését kell elősegíteni, és kulcsfontosságú az ipari értékláncok szerepe. Harmadszor egy alacsony széndiokszid kibocsátású és körforgásos gazdaság felé kell elmozdulni. Negyedszer a jövő iparába fektetünk be, tehát több tőkebefektetésre van szükség, különösen a KKV-k számára. Az ötödik pillér az ipari innováció támogatása. Itt például egyéb területek mellett a legfontosabb technológiák bevezetését támogatjuk. Végül pedig a globális szinten való verseny is fontos számunkra. Létfontosságú a nyílt és szabályokon alapuló kereskedelem. A kölcsönösség, például a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés egy nagyon észszerű elvárás. És ezzel is foglalkozunk ebben a dokumentumban. Remélem, hogy önök is hajlandóak lesznek egyeztetni velem erről. Ahogy mondtam, talán nem most, de talán a közeljövőben, és azt is remélem, hogy támogatják majd ennek a stratégiának a végrehajtását, mert remélem, hogy egy nagyon következetes dokumentum lesz majd, amely egybecseng a korábbi kezdeményezéseinkkel. Ami az Európai Védelemipari Fejlesztési Programot illeti, ahogy azt önök is tudják, az Európai Védelmi Alapot idén június 7-én indítottuk el. Ez nagyon fontos erőfeszítés egy olyan védelemipar kialakításában, amely képes azoknak a kapacitásoknak az előállításokra, amelyekkel a biztonsági kihívásokra reagálni lehet és természetesen az is rendkívül fontos, hogy ez javítani fogja az együttműködést a teljes ágazatban, tehát a védelmi ágazatban és a tagállamok körében is. Szeretném röviden elmondani, hogy ennek is két pillére van, a kutatás, illetve a kapacitások. A kutatási pillér, nagyon örömmel mondhatom, hogy az már most is zajlik, a kísérleti projekt és az előkészítő fellépés keretében három év alatt 90 millió eurót szánunk erre. A pályázati felhívás már két konkrét projekt esetében elindult, az emberi vezetés nélküli rendszer, illetve a jövő katonái témakörében. Most a 2018-as munkaprogramról beszélünk, és szeretném itt megköszönni az önök eddigi támogatását. Az önök támogatása, és különösen Gáler úr támogatása nélkül melyel a költségvetési hozzárendelést támogatták. Az előkészítő felépése nem lett volna lehetőség, tehát ezt köszönöm szépen. Ez a program lehetővé teszi majd, hogy egy célzott védelmi kutatási programot indítsunk el, ami a következő több éves pénzügyi keretben már helyet kap. És természetesen szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy a kapacitás pilléről is beszéljünk. Ez egy eléggé új elem, és szeretném a legfontosabb elemeket is bemutatni a programból. Ez ugyanis ennek a csomagnak a legigazibb újdonsága. Ezzel a szakbizottsággal, a SZEDE, a Budget és az IMCO szakbizottságokkal is a következő hónapokban fogjuk ezt megvitatni. Most először mutat be az Európai Bizottság egy hasonló programot védelmi célokra. Ez már önmagában is jelentős áttörés, és megváltoztathatja az egész területet. Két egymást erősítő célkitűzése van. Az első, hogy a védelmi ipar versenyképességét támogassa. Ezért választottuk azt a jogalapot, ami a 173-as cikk, vagyis az ipar versenyképessége. A második célkitűzés pedig, hogy lehetővé tegyük Európa számára, hogy egyre inkább biztosítsa saját biztonságát és függetlenségét. De ehhez az iparnak erősnek és versenyképesnek kell lennie. Ez tehát a fő célunk ezzel a programmal, és ezt szeretnénk tenni. Röviden megemlíteném a számadatokat, ezek nem szorulnak magyarázatra. A védelmi közbeszerzés 80%-át nemzeti szinten hajtják végre, és ez redundanciához és a hatékonyság hiányához vezet. Például 178 fegyverrendszer van Európában, és ezek a legtöbb esetben nem működnek együtt egymással. Ezzel összehasonlítva az Egyesült Államokban csak 30 ilyen van. És szeretnék rámutatni arra, hogy többféle helikopter létezik, mint ahány kormány vásárolja ezeket Európában. Tehát mi azt látjuk, So we are wasting resources. Tehát erőforrásokat és pénzt pazarolunk. Az Európai Parlament becslése szerint az Európa hiány a védelmi iparban 25 és 100 milliárd euróba kerül nekünk évente. Ezért javasoltuk ezt a védelmi ipar fejlesztési programot, 500 millió eurós kerettel a többéves pénzügyi keret két utolsó évében, tehát 2019-ben és 2020 ban Azt szeretnénk elérni ezzel a programmal, hogy ösztönözzük az együttműködést, mert az első alkalommal használunk most uniós költségvetést arra, hogy társfinanszírozzuk a védelmi kapacitások fejlesztését, amelyekben a tagállamoknak meg kell állapodniuk, és meg kell határozniuk ezeket kapacitási prioritásként. Tehát a tagállamok dönthetnek arról, hogy mik az ő prioritásaik. A program kizárólag uniós vállalatokat céloz meg. Ez kulcsfontosságú, hogyha a saját kapacitásainkat akarjuk felépíteni, és ami rendkívül fontos, hogy bezárjuk a technológiai szakadékot, ami köztünk és a világ többi része között átong. A hatálynak szélesnek kell lennie, ez prototípus fázist fog magában foglalni, de ezen kívül tesztelést, tervezést, tanúsítást és tanulmányokat is. Főleg pályázati támogatásokat fogunk nyújtani. 20%-ot tudunk téríteni a prototípus készítés esetében, és a társfinanszírozással ez 30%-ra nőhet, de más fejlesztési tevékenységek esetében 100%-ra is felmehet. Tehát a prototípus és a kapcsolódó tevékenységek esetében ez 20-30, más esetekben 100% is lehet. Elmondanám, hogy mit várunk a tagállamoktól. Közösen kell finanszírozniuk természetesen ezt a programot, de közösen közbeszerzésre is kell bocsátaniuk a végterméket. Így kívánjuk ösztönözni az együttműködést a tagállamok között ebben az ágazatban. Nem fogjuk megkettőzni a már meglévő intézményi rendszereket, azokra a hatáskörökre fogunk támaszkodni, amelyeket a társjogalkotók adnak nekünk a jogszabályok végrehajtására. És vigyázzunk el arra, hogy ezt ne keverjük össze a kormányközi eljárásokkal, és szeretnék röviden kitérni két konkrétabb pontra, amiről tudom, hogy már egyeztetés alatt vannak, vagy a tanácsban, vagy a parlamentben. Először is nagyon egyértelművé tettem már ezt, folyton ezt ismételgetem. Ez a program nem csak a nagy tagállamok, vagy nagyobb tagállamok, illetve a nagyvállalatok számára nyitott. Ez egy nagyon befogadó jellegű program, így alakítottuk ki, és ez minden tagállamból nyitva áll a támogatandók számára. És szeretném egyértelműen kijelenteni, hogy nem szabad mást célként kitűzni, mint az ipari hatékonyságot. Ezért fogjuk támogatni a KKV-k részvételét különböző tagállamokból egy projekten belül, ezen kívül konzorciumok felállítását is támogatni fogjuk, a védelmi ellátási láncban. Arra van szükségünk, hogy a védelmi ipar megnyissa az ellátási láncát a határon átnyúló együttműködésnek, ezért a költségvetés egy bizonyos részét kis- és középvállalkozásoknak szánjuk. A földrajzi egyensúly függeni fog azoktól a projektekről is, amelyeket társfinanszírozunk. Így a tagállamokon is múlik ez. Mi most eh, hiteles és eh, diversifikált eh, projekteket szeretnénk, a tagállamoknak ilyeneket kell bemutatniuk. Nagy figyelemmel fogjuk követni a tanács és a parlament javaslatait ezzel kapcsolatban, mert ezt nagyon fontosnak tartjuk. Úgy kell megalkotnunk a szabályokat, hogy azok valóban megfeleljenek az igényeinknek. Nem csak az iparnak, és nem csak a nagy tagállamoknak. Mert ez fontos a program sikere szempontjából. Másodszor a, az 500 millió eurós költségvetést is szeretném megmagyarázni. Alaposan figyelembe kellett vennünk az uniós költségvetésben létező korlátozott mozgásteret a jelenlegi több éves pénzügyi keretben. Ugyanakkor, ha komolyan akarjuk venni ezt a területet, és valóban értékes hozzájárulást akarunk a tagállamoktól a védelmi együttműködés területén, akkor uniós pénzt is kell szánnunk erre a témára, és méghozzá jelentős összeget. Ez volt az egyik olyan elem, ami az ágazatban jelentősen összönözni tudta az együttműködést kezdettől fogva teljes támogatást élveztünk a tagállamok részéről, mindannyian úgy vélték, hogy ez nagyon érdekes a számukra. Nagyon eh, gondosan eh, terveztük ezt eh, meg, új pénzeket is bevontunk, és átcsoportosítottunk meglévő költségvetési sorokat is. De gondoskodtunk arról, hogy egyik jelenleg futó projekt se szenvedjen késlekedést, és a különböző programok jövőbeli megvalósítása se lássa kárát ennek. Nagyon nehéz és hosszadalmas munka volt, de úgy gondolom, hogy sikerül ezzel kapcsolatban megoldásra jutnunk. Olyan pragmatikus eredményre kell jutnunk, amelynek révén a két utolsó évet, tehát 2019-et és 2020-at fel tudjuk használni a jövőre való felkészülésre. Szem előtt kell tartanunk, hogy mind a kutatási előkészítő tevékenység, mind pedig az iparfejlesztési program kísérleti projekt. Segítenek nekünk, és ezért is szeretném ezt önökkel megbeszélni, mert segíthetnek abban, hogy az irányítás, a módozatok, a szabályok megfelelőek-e, és megfelelőek lesznek-e a jövőben is, a következő több éves pénzügyi keret alatt. Ez az európai intézményi struktúrákat is próbálja állítja, mert egyeztetniük, tárgyalniuk, és reményünk szerint meg is kell egyezniük egy ilyen új védelmi célú programról és ezért én azt gondolom, hogy itt nem bukhatunk el. A bizottság egy soha nem látott és ambiciózus lépést tett ezzel a programmal, és természetesen most a társjogalkotókon a sor, hogy hasonló ambíciókról tegyenek tanúbizonyságot. Tudom, hogy számíthatok az önök támogatására ebben a szakbizottságban, de úgy gondolom, hogy más szakbizottságokban is, amelyek kapcsolódnak ehhez. Ha azt akarjuk, hogy ez a program 2019 elején már működjön, ahogy ezt az elnök úr mondta, akkor gyorsan kell lépnünk. És itt szeretném megköszönni Grosztet asszonynak, az előadónak, hogy egy ilyen nagyon ambiciózus napirendet szabott meg nekünk időzítés szempontjából. Erre van szükségünk, különösen azért, mert a tanács gyorsan halad előre, és az általános megközelítést akár már novemberben is elérhetik, tehát körülbelül egy hónap múlva. És ezért az önökkel, az Európai Parlamenttel való együttműködés létfontosságú. Számíthatnak az én teljes támogatásomra, válaszolni fogok minden kérdésükre, és remélem, hogy kölcsönös bizalommal tudjuk ezt megtenni. Csak azt mondhatom, hogy számítok az önök teljes támogatására, mind az iparstratégia, mind pedig a védelem ipari program keretében. Köszönöm szépen. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. Információként szeretném elmondani. Minden információ és minden javaslata nagyon egyértelmű volt. Itt vannak az árnyékjelentéstevőink és a jelentéstevőink is, és a SZEDE albizottság egyik képviselője is itt van. Hadd emlékeztessek minden itre kollégát arra, hogy egy ilyenfajta projekt általános elképzelése nagyon fontos az Európai Unió iparpolitika számára, és ez a SZEDE a bizottságból származik, tehát szeretném megköszönni ezt a fajta tevékenységet. Nagyon fontos ez számunkra. Persze az ipari politika az ITRE illetékessége, de persze önöket is mindig üdvözöljük itt a SZEDE részéről, mindig itt lehetnek, de most még szükséges is, hogy itt legyenek önök a SZEDE albizottság részéről. Ennek nagyon örülünk. A jelentés készítőnek adnám meg először a szót, majd a szedek képviselőjének. És a szedek képi, készíti elő az 54-es cikk alapján a véleményt. Ez nagyon fontos vélemény lesz számunkra az 54-es cikk alapján. És most akkor Grosztet asszonynak adom meg a szót. Merci beaucoup, euh, monsieur le président, et surtout... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak azt, hogy ma itt van és ez mutatja a kötelezettségi vállalását is az európai iparpolitika iránt, úgy általában, de itt konkrétan a védelmi iparról, a védelmi ágazatról van szó, mert tudjuk, hogy ott is nagy a tét, ismerjük a nemzetközi kontextust, a SZEDE eh, vezetője ezt jobban el tudná mondani, mint én, van a terrorizmus elleni harc, eh, illetve egy sor instabil ország a világon, E, és majd erre vissza fogok e, térni, a nemzetközi versenyhelyzet is, illetve a digitális forradalom, amely új fenyegetéseket e, hoz párhuzamosan az új lehetőségekkel. Tehát nekünk itt most egy olyan ipari programunk van, amely érdekes abban az értelemben, hogy próbál reagálni erre a sokrétű kihívásra, és eh, megpróbálja az Európai Uniót az egyensúlyi helyzet vektorává tenni a világon. A fegyver ágazattal kapcsolatos kihívások nagyszámúak, foglalkoztatási, kutatási, stb. szempontból. Eh, itt eh, a polgári és a védelmi szektor közötti szoros kapcsolatokra is céloznék. Az iparnak dinamikusnak és versenyképesnek kell lennie, ahogy azt a biztos asszony is mondta, és ami a védelmi szektort illeti, a a hatékonyság is fontos, a versenyképesség egyik eleme, e, technológiai kiválóságra van szükség, amely megkülönbözteti majd az európai e, ipar képviselőit a többi ország iparétól. E, már most van egy sor kooperáció a különböző projektekben, azonban ezek továbbra is sokba kerülnek, és komplexé tesznek bizonyos programokat. Ezért is ez a rendelet tervezet egy valódi Eh, program létrehozására eh, kiváló alapja lehet annak, hogy lökést adjunk ennek az európai kooperációnak, amely azért kicsit hiányos. Ön is eh, már fölvetett néhány problémát, biztos asszony, és valóban, amikor az iparpolitikáról, illetve a, a fegyveripar politikájáról van szó, egyrészt egy iparpolitikáról, másrészt pedig védelmi politikáról is szó van, és ez különösen érzékeny, mert a nemzeti szuverenitás megoldást eh, érinti, illetve a eh, kompeten, nemzeti kompetenciákat érint. Vannak eh, olyan dolgok is, a, ebben a témában, amelyekben döntést kell hozni, amelyeket el kell dönteni, és a jelentésben ezek még nem szerepelnek. Különösen fontos az, hogy ami a költségvetést illeti, ugye beszélünk 2019-2020-ban 500 millió euróról, és eh, hogy majd ez folytatódni fog a következő, eh, következő ciklusban is, és eh, elhangzottak olyan számok is, hogy 10 milliárd euró, ezek nyilván nagy számok, de azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Parlament és mi, eh, a polgárok, eh, az Európai Parlament és a polgárok is meg kell, hogy értsék, hogy ez nem közvetlen finanszírozás az ipar számára. Nagyon könnyű ezt mondani, de mégsem olyan könnyű ezt a valóságban eh, elérni, mert vannak olyan ágazatok, vannak olyan iparok, ipar, ipari szereplők, amelyek amelyek egyébként összefonódnak unión kívüli eh, szereplőkkel is, részvényesekkel is, tehát meg kell találni a megfelelő módját annak, hogy tényleg az európai vállalkozások eh, részesüljenek ebben a finanszírozásban. A részvények vonatkozásában egy 50%-os határ küszöbb szerepel a javaslatban. Itt azonban nem lenne rugalmasság, de a szabály ez kell valóban. És hozzá kell igazítani a dolgokat arra, ahhoz, hogy meglegyen a garanciája az európai finanszírozásnak, mert akkor a fellépések, a különböző projektek veszélybe kerülnek. Amellett is kiáltunk, hogy a KKV-k is részesüljenek ebből a támogatásból, ami szerintem is fontos, mert egyrészt ugye érinti az összes tagállamot ez a program, és azt szeretnénk, hogy minden tagállam úgy érezze, hogy részt vesz ebben, legalábbis a KKV-kon keresztül, de biztos asszony, a rugalmasság itt is fontos, mert nem szabad túlságosan előírónak lenni, és ezzel elrettenteni azokat a fegyvergyártókat, hadászati ipari szereplőket, amelyek egyébként részt vennének, csak ezért nem akarnának részt venni. Tehát legyünk egy kicsit pontosabbak, és a rugalmasság elvét is tartsuk szem előtt. Köszönöm, elnök asszony. Paskó úr a SZEDE albizottságot képviseli itt. Köszönöm a meghívást. Things which I would like to raise. First is, you know that... Öt dologról szeretnék beszélni. Először is szakítanunk kell a, egy bizonyos mentalitással. Az ipar nemzeti szinten szerveződik, mert maga a védelem is nemzeti szinten szerveződik. A, az ipar az általában a nemzeti kormányoktól kap megrendeléseket. Most ebből a gondolkozásból ki kell lépnünk, és egy nemzetközi szemléletre van szükség. Nem szabad ezt a mentalitás korlátot alábecsülni. Van egy másik dolog, a tanulmányban is szerepelnek bizonyos konkrétumok. Ugye a jelentéshez, illetve a tervezethez kijött egy tanulmány is, és ott két ott felhívták a figyelmet arra, hogy van két termék, és aztán 22 különböző változat. Intenzívebb dialógusra van szükség, és meg kellene értenünk egymást, ez megint egy politikai folyamat, de hogyha csökkenteni akarjuk a gyártott tételek számát. A harmadik dolog az, hogyha egy termékbe nem európai alkatrészek kerülnek, főleg addig, amíg az európai ipar nem képes arra, hogy azokat helyettesítse, addig ezt realitásként kell elismerni, és e-, elfogadni azt, hogy a végén mégiscsak lesz egy működő termék, amelyben vannak nem európai alkatrészek. A negyedik dolog, amikor egy ország az Egyesült Államoktól fegyvereket szerez be, azt a politikai garancia miatt is teszi, nem csak a termék színvonala miatt. Az Európai Uniónak is gondolnia kell erre, mert mondjuk azt, hogy ez egy nagyon jó európai termék, ki fog engem támogatni akkor, hogyha szükségem van rá. Ez a politikai eh, ez a politikai eh, tényező, és erre nyilván az a válasz, hogy majd minden 27-en, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy senki. Tehát ezt a kölcsönös támogatást, politikai támogatást kell eh, továbbvinnünk, továbbfejlesztenünk, hogyha az európai termékeket vonzóvá akarjuk tenni. Aztán már említése került az, hogy mindenkit arra kell ösztönözni, hogy részt vegyen, tehát ne a nagy cégek adják el a többi cégnek, a többi országnak a, a termékeiket. Ez egy fontos dolog, és örülök annak, hogy vannak már olyan szövegrészek, amelyek ezt hivatottak elérni. Köszönöm, és köszönöm, hogy itt van, és kifejti a SZEDE albizottság véleményét, ami szerintünk és számunkra is nagyon fontos, mert közös, közös kompetenciáról van szó. Szót kapnak most az ITRE árnyék előadó Poche kollega. Jó estét kívánok, tisztelt kollégák! Ami az Európai Védelmi Ipar Fejlesztési Programját illeti, ez nagyon fontos az európai védelmi kapacitások szempontjából, és az európai szinte más módon is foglalkoztak ezzel, de még mindig nincs elég kapacitás Európában védelem szempontjából. Többségi vélemény az, hogy Európának erősítenie kell a védelmi rendszerét, ez politikai akarat is kell, de nem csak ez. Ehhez megfelelő finanszírozásra is szükség van. Ez a program Véleményem szerint nagyon fontos, hogy növeljük ezt a védelmi kapacitást Európában. Itt nem csak arról van szó, hogy az együttműködést kell elősegíteni, szerintem a viták során figyelembe kell venni más európai tevékenységeket is. Nekem tetszik ez a koherens megközelítés. Az Európai Bizottság megfelelő figyelmet fordít a KKV-kra és az ő bevonásukra is. Ezekre garantiát kell majd adni, ami azt illeti, hogy a költségvetési időszak végére mindennek eredménye kell járnia. Ehhez az kell, hogy 2019 végén ez már elinduljon. Az Európai Parlament specifikus lépéseket kért annak érdekében, hogy megvalósuljon az autonóm európai védelem. 2002-ben, 2006-ban is kértük ezt, a parlament többször hangsúlyozta, és is hajlandó az erre vonatkozó specifikus jogszabályt támogatni. Különböző költségvetési fejezetekről lesz majd itt szó. Ez egy nagyon érzékeny téma, hiszen mások kell majd csökkenten a jövőben, a közvetlen finanszírozás lesz elengedhetetlen, és külön hozzárulás lesz majd szükség a tagállamok részéről. Hogyha közös védelmi kapacitással rendelkezünk, ennek van egy másik előnye is, ez pedig az, hogy az európai állampolgárok bizalmát erősíti, Három specifikus kérdésem van. Az első ez egy kicsit provokatív. A tervezetben nem örül az ki, hogy a bizottság tudja-e azt, hogy az Európai Parlament elutasította a Horizon 9 a parlament elutasította azt, hogy a horizonttól vegyenek el pénzt a védelem finanszírozására. Mit gondol erről? Ezen kívül, hogyha 2019-ben indítjuk el ezt a programot, akkor az első hónapokban ez akkor zajlana, amikor az Európai Uniónak még mindig tagja az Egyesült Királyság. Tehát valószínűleg brit cégek is részt fognak majd ebben venni, hiszen a brit védelmi piac eléggé fejlett. A 14-es cikket figyelembe véve az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy ez az állam a program teljes ideje alatt már nem lesz EU tag. Hármas kérdés. Milyen választ kapott a tagállamoktól arra vonatkozólag, hogy lehetséges módon növelniük kell az európai költségvetésre szánt eszközeiket. Köszönöm szépen a következő árnyékjelentés tevő Krasznodemszki úr, aki az ECR képviselője. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy vélem, hogy támogathatjuk ezáltal az európai védelmi szektort, és főként ez a szektor nagyon hasznos. Ön is elmondott nagyon fontos dolgot, és más kollégák is kihangsúlyozták ezt, vagyis azt, hogy ennek a programnak inkluzívnak kell lennie. És ez idáig bizonyos előírások, remélhetőleg ezek majd megváltoznak, és megjelennek bizonyos félelmek és ezen inkluzív jelleggel kapcsolatban olyan fajta aggodalmak, amelyek a 2020-as horizontra is vonatkoztak. Ennek során az 500 legaktívabb kutatói csoport a költségvetés 800 et kapta meg, vagyis hogyha nem ö, ügyelünk erre, akkor lehet, hogy nagyobb lesz a koncentráció, és ez bizonyos európai vállalatokat fog érinteni. Ön beszélt arról, hogy legalább három cégnek kell részt vennie, de mi a helyzet az extra kritériumokkal, például a különbözőség földrajzi szempontból, vagy um, mi a helyzet az in- a kutatóintézetekkel, amelyek részt vehetnének ezekben a programokban? mi a helyzet a közepes cégekkel, itt azért kételkedünk. Ez a program a struktúrát párbeszéd keretében jön létre az Európai Parlament és a Bizottság között. Mi a helyzet? a finanszírozással. Nem tudjuk azt sem, hogy hány ország fog részt venni ebben. Szerintem a két kezdeményezést nem lehet egymással összekötni. Köszönöm szépen a válaszát. Vierik azt a következő hozzászóló a listánkon aki Riké urat helyettesíti, aki az ALDE álnyék jelentés tevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Dominik Riké nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt ma e, ezen a vitán. Először is e, szeretne gratulálni ő a bizottságnak azért, hogy ilyen gyorsan előállt ezzel az Európai Védelmi Alap elképzelésével. Ez a javaslat nagyon fontos annak irányában, hogy erősíteni lehet sen az európai együttműködést. Egyetemű célokra van szükség. A cél az az, hogy optimalizálva legyen a kutatások kérdése, és egy 500 milliós alapot hoznak létre olyan kutatásokra, ahol legalább két tagállam vesz részt. Harmonizálni kell a különböző politikákat, és egy olyan európai ö, katonai iparra van szükség, amely világszinten ö, versenyképes. A Brexit lehetőség lehet arra, hogy sokkal gyorsabban járjunk el ebben a kérdésben. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy közös célokat tudjunk elérni. A védelmi kapacitás kiépítése valóban az első lépés annak irányába, hogy egy koordinált védelmi programok legyenek, de egy lépés annak irányába is, hogy tényleg egy európai ipari vezetőszerepet tudjunk elérni, amely által innoválhatunk, és tényleg a technológiai csúcsot tudjuk elérni. Ennek hatása lehet az európai gazdaságra is, a versenyképességünkre és a társadalomra is. Nagyon fontos látni azt, hogy itt a Telekom digitális ipar is kapcsolódik ehhez, európai szintű koordinációra van szükség, ez a kulcs, de emellett még megfelelő prioritást élvező projektekre is szükség van, amelyeket minden tagállam hajlandó támogatni. Riki úrnak két kérdése is van. Hogyha megnézzük a finanszírozás kérdését, akkor 145 milliárdot a CEF-ből vesznek el, amely problematikus lehet meg tudná mondani azt, hogy miért ezt választották? A második kérdés, önök hogyan látják a közös irányítást a bizottság és a tagállamok között? Milyen formája lesz majd ennek? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök a, köszönöm szépen, elképviselő asszony, a következő hozzászóló Bütikófer úr, aki jelentést tevő a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! tényleg újdonság az, amit most ma itt megvizsgálunk, és bár én egyetértek eh, az indoklással, hogyha azt én jól értelmeztem, vagyis azzal, hogy az Európai Bizottság az együttműködést szeretné ösztönözni, viszont én nem értek egyet azzal a megközelítéssel, amit az Európai Bizottság választott. Beszéltünk arról, milyen módon lehet jobban kiadni a pénzt. Tettük ezt úgy, hogy igazából mindezt igazából végrehajtottuk volna. Még nem is hajtjuk végre a közbeszerzési rendeletet sem, amelyet már 8 éve életbe léptettünk. Azt hallhattuk, Hogyha elvesszük a pénzt az európai költségvetésből, és ezt szétosztjuk a tagállamok között, akkor eljön majd az áttörés. Hát ebben kételkedem, amikor létrejött az IBA-hoz, hogy a közös védelmi politikát promotálja, ugyanezt hallhattuk, de nem következett be az, amit mondtak. Én attól tértek, hogy az igazi áttörés csak akkor valósul meg, hogyha a tagállamok rájönnek arra, hogy együtt kell működniük. és nem csak akkor, amikor az Európai Unió ezt finanszírozza, vagy társfinanszírozza. A 250 millió évente, két éven át, ez nem egy igazán nagy összeg. Ha megnézzük azokat, megnézzük a részleket, akkor mindenképpen még több kételjem van. Ez olyan projekt, amely minden kritériumnak megfelel, az olyan tökéletes projekt lenne, hogy nem is tudom, miért kéne ehhez még plusz európai pénz, hogy beindulhasson. Az összehasonlíthatóság csak egy kifogás, már elnézést is, mindenki tudja ezt. Azért használták ezt, mert ezáltal az Európai Bizottságnak lesz egy jogi alapja a javaslatra, de nem azért van ez, hogy ez, mert tényleg szükségünk van az Európai Unió pénzére a versenyképességhez. Úgy vélem, hogyha mi csökkentenénk a kiadásokat, az növelné a versenyképességet, mert a kiadások alatt a, miatt a nem versenyképes cégek is virágoznak EU-s pénzből. Tehát nem a megoldás, a megoldás nem az, hogy még többet költsünk. Ezen kívül úgy vélem, hogy nagyon negatív az a javaslat, hogy a pénzt el kell venni a Connecting Europe Facility-ből, és így finanszírozzuk ezt a programot. Hogyha komolyan gondoljuk Európát, az ipari jövőjét, akkor nem támogathatjuk azt, hogy a védelmi szektor a CEF-ből vegyen el pénzt, illetve a műholdas navigációs programoktól is pénzt vegyen el. A műholdas navigációs program az előfeltel a jó védelmi együttműködésnek. Miért vegyük ki az egyik zsebből a pénzt, hogy átrakjuk a másikba? Ennek nincsen értelme. Szerintem másfajta megközelítésre lenne szükség, és tényleg arra kell kényszeríteni a tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt, tegyenek többet együtt. De ennek más módja is van, nem kell a védelmi lobbival itt dobálózni. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. A következő árnyékjelentés tevő a GUA e nevében Szilikliotis úr. Köszönöm. Biztos úr, Először is, biztos asszony, először is üdvözölni szeretném Önt. Először az iparpolitikáról beszélt, majd később azon belül a védelmi iparpolitikáról. Ahogy azt promotálják, megszünteti az erőfeszítéseket, amit az ipar kapna. Ezt nem támogatjuk, nem csak eljárási okokból. Ez a védelmi program az unió militarizálásának a kezdete lenne. Ön ugyanis most védelmi politikai beruházásokra szólítana fel, annak érdekében, hogy erősítsük a védelmi ipart. Ön azt javasolja, hogy tartós katonai struktúrák jöjjenek létre, és 2020 hét között 38 és fél milliárd, vagyis évi 5 és fél milliárd euró álljon rendelkezésre a védelmi alapban, amelyemmel megerősítenénk a védelmi ágazatot, a védelmi ipart. Mindez a homlok egyenest ellenkező ahhoz képest, amit az európai társadalmak más, mint amit az európai társadalmak akarnak. Ráadásul ezeket a forrásokat fejlesztési programoktól vennék el, amelyekről az előző felszólaló részben már beszélt. Amennyiben rendelkezésre áll egy ilyen pénzalap, akkor azt miért nem az Európai Unió újraiparosítására szánják, különösen délen, ahol még mindig látjuk a gazdasági válság nyomait. Amennyiben rendelkezésre áll ez a pénz, ez az alap, akkor miért nem hoznak létre egy átfogó iparpolitikát innovációval, kutatással, fejlesztéssel kiegészítve, amelyek révén új munkahelyek jöhetnének létre, és az egész társadalom hasznot húzna, nem pedig a e, katonai, ipari komplex, komplexum. A védelmi iparra költött pénzek nem a társadalom javára vannak költve, sőt a társadalom szempontjából katasztrofális kiadások. A nagyon szegény lakosság olyan fejlesztéspolitikát igényel, amely felpörgeti a gazdaságot, támogatja a KKV-kat, fellép a szegénység ellen, Nincs szükség arra, hogy háborúkat pénzeljünk, mert itt erről van szó. Intervencionista politikát mozdítana elő a konfliktusos területeken az Európai Uniótól, azt várjuk, hogy a teljes demilitarizáció mellett álljon ki, és az újraiparosítás mellett a társadalmak érdekében, és ne pedig a ipart támogassák. Köszönöm, kollega mondja az elnök. Ezzel az összes árnyék előadó megszólalt már. Jöhetnek a többiek. Salvini úr. Grazie. I would like to ask you, colleague, not to speak longer than two minutes. Két percet adnék, mert elég sokan akarnak hozzászólni. Thank you. Ma due osservazioni veloci allora. Eh, la... Két gyors megjegyzésem lenne. Ami a prioritásokat illeti, a legfontosabb eh, dolgokat azt, asszony már említette a hetes cikknél, 50%-os tulajdoni részesedésről van szó. Itt eh, szerintem a program prioritásaira kell koncentrálnunk. Egyrészt ez politikai, mert a védelmi ipar az kapcsolódik a védelempolitikához, tehát a legfontosabb az, hogy legyen egy védelmi politika, határozott politika, és ahhoz majd meg kell határozni a képességeket, és ezen túlmegy, vagy ehhez képest másik szempont a, az ipar, és ebben a vonatkozásban az 50%-os részesedés az túlságosan rugalmatlan. Itt inkább az amerikai modellt kell figyelembe venni, tehát a hatás legyen Európában, a tudás legyen Európában, a fő fókusza a tevékenységnek legyen Európában, de a tényleges tulajdoni viszonyokra nem kell olyan nagyon odafigyelni, amennyiben annak a hatása Európában, mármint a támogatás hatása Európában jelentkezik. KKV-k mindig közel állnak hozzunk, hozzánk, Ugyanakkor a KKV definíciót is meg kell vizsgálni, mert egyes országokban eltérő a definíció, és el kell kerülni, hogy kikerülhessék a szabályt. Köszönöm. Következő. Marta, kollega. Köszönöm. Lehet, hogy két percet se veszek figyele, ö, igénybe. De ha mégis, akkor kérem, hogy legyen nagyvonalú. Két dologhoz akarnék hozzászólni. Az egyik a, az európai e, iparpolitika megújításával kapcsolatos. Két dologra térnék ki, ahogy mondtam, egyrészt az Európán kívüli és az Európán belüli kihívásokra, amelyek egyébként össze is függnek egymással. Hogyan lehet európai szinten egy iparpolitikát kialakítani, és hogyan lehet eh, a, ehhez politikai akarat kell elsősorban a 40, az elmúlt 40 évben Európa iparpolitikája és a tagállamok iparpolitikája, mert őket is meg kell említeni, nem állt eh, másban, csak abban, hogy eh, eladták a korábban államosított ipart. És eh, két nagy dosszié van Franciaországban is, bár nem csak Franciaországot érinti, a Siemens Alstrom ügy, illetve a Fincantieri ügy. De a fúzió felvásárlás az nem alkot önmagában európai ö, iparpolitikát. Az, hogy milyen eszközökkel látja el Európa magát, hogy fel tudjon lépni a, az óriásokkal szemben, Kínaival és Amerikával szemben, az nem lényegtelen. E, és e, nagyon el van különít, különülve a különböző biztosok szakterülete. E, jobban együtt kéne működni. E, itt most a, a létezésünkről van szó a világpiacokon. E, itt most inkább felvásárlásokról volt szó, nem pedig együttműködésekről. Az európai szinten tehát egy olyan iparpolitikára van szükség, amely újra meghatározza a szabályait a versenynek. Elnök úr, kérem, ne, ne, szaka, ne szakítson félbe. Ön először azt mondta, hogy kevesebb, mint két percig fog beszélni, nem? If, if we've got some free time at the end, I will... Amennyiben, amennyiben van még a végén időnk, majd visszaadom a szót. Beleegyezik ebbe? Lehet, hogy lesz rá idő a végén, meglátjuk, jó? Our time, okay? What, two sentences, 30 30 eh, másodpercet kérek, eh, úgy tűnik, hogy ön rám külön neheztel. Azt szeretném, hogyha az Európai Unió a világpiacot tekinteni referenciának, és megnézni, hogy ott domináns-e a, az egyes cégek. Nézzük meg például a kínai vasúti ágazatot, vagy más ágazatokat is akár. És ha már a tagállamok szerepéről van szó, eh, az elnök úr, a francia elnök egy eh, széndiokszid eh, adóról beszélt, és akkor most itt be is fejezem, elnézést kérek, a kérdés tehát az, hogy a tagállamok hajlandók-e követni a bizottság útmutatását. Az elnök félbeszakította a hozzászólót Gáler úrnak adjuk meg a szót, aki a SZEDE bizottságból van itt. Köszönöm szépen, biztos úr, biztos asszony, hogy itt van köztünk, és örülök, az együttműködésnek is, amit Mogherini asszony, Katainen biztos úr is mutatnak, politikai bátorságról téve tanulbizonyságot a közleményben, illetve a jogszabálytervezetben, amely a védelmi alapról szól, vagy a reflection paper is utalhatnék. Én azt gondolom, hogy itt közös felelősségről van szó, és remélem, hogy a kollégák is vállalják. A bizottság nagyszerű ötletet tett le az asztalunkra, hogy megtámogassa a, leginkább a tagállamok által a kutatásokat. A parlament is kérte azt, hogy közös elkötelezettség, kötelezettségvállalások lehetnek-e a tagállamok részéről ezen a területen, és a fejlesztés, valamint a kutatás közösítése az lehetővé teszi majd azt, hogy megszaporodjanak a közös közbeszerzési projektek jobb eszközökért nagyobb együttműködésre van szükség. Például megfigyelő drónra eh, lenne szükség, amely megint csak könnyebben születne meg, hogyha lenne együttműködés. Én nekem egy aggodalmam van. Egyes kollégák eh, megkérdőjelezik az EU kompetenciáját úgy eh, általában is ezen a területen, de itt konkrétan is a 173-as cikk jogalapátételét én magam is támogatom. Szerintem sem fér kétség ahhoz, hogy az iparpolitikában van az EU-nak kompetenciája, de egy politikai alapot is adna, hogyha a kettes cikk négyes bekezdésére is utalnánk, e, és e, az is ki domborítaná az EU e, szerepét, amely megválaszolna a kritikusoknak, és nagyobb legitimitást adna a politikának is. A képviselő úr felolvassa a kettes cikk négyes bekezdését angolul in certain areas the union shall have competence to carry out actions to support coordinate and or supplement the actions of the member states. Defense is member states competence, but... A védelem az tagállami kompetencia, e, ugyanakkor nekünk képességünk van arra, hogy ezt megtámogassuk, e, tehát e, adjuk hozzá a 2 cikk 4-es bekezdését a 173-as cikkhez. Köszönöm. Madame Toya. Bye. Köszönöm. Most az alelnök asszonynak adnám át a szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Főleg az iparpolitikáról fogok beszélni, mert a többi kolléga már beszélt a többiről. E, néhány rövidebb megjegyzést tennék. Az iparpolitika végre prioritássá válik, és a bizottság is kiemelten foglalkozik vele. Úgy tűnik, hogy mostanáig arra korlátoztuk magunkat, hogy különféle ágazati politikákat alakítsunk ki, de most kimondtuk, hogy az iparpolitikának ugyanolyan szintre kellene emelkednie, mint a kereskedelmi politikának. Ez tehát az első célkitűzés. Az európai ipar olyan bajnokokat is magában foglal, akiknek segítenünk kell, hogy erősítsék a pozíciójukat. És ekközben meg kell őriznünk a versenyjogát is. Van olyan eset is, amikor a verseny belül történik, nem pedig az unión kívül. Seregnyi olyan kis- és középvállalkozás van, eh, amelynek eh, szüksége van segítő intézkedésekre. A hozzáadott érték az európai és a nemzetközi értékláncban is megjelenik. Segítenünk kell ezeknek a vállalkozásoknak, noha az nem könnyű. Egyes országokban a KKV-k nem a legfontosabbak az iparban. Lehet, hogy segítenek az innovációban, például a Horizont programot tudják felgyorsítani. Nekik is finanszírozásra van szükségük, ezért őket integrálni kell. területi és ágazati láncot is létre kell hozni, hogy azok együtt tudjanak működni. És ezen kívül szükség van arra is, hogy a digitális forradalmat népszerűsítsük, és más szolgálatokkal is együtt kell működni. A szolgáltatások integrációja is fontos. Ezt az átalakulást támogatni kell, és a láncba kapcsolódást is figyelembe kell venni. Ez sok országban történik, például Németországban és Franciaországban. Itt számos olyan képzés létezik, amely a munkavilágára készíti fel az embereket. Szerintem ez is nagyon fontos, amikor az iparpolitikáról beszélünk. A kereskedelem is nagyon fontos. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a cselekvési tervtől konkrétabb cselekvéseket várunk. Köszönöm. A következő hozzászóló szintén a SZEDE szakbizottságot képvisel, és köszönöm neki, hogy eljött. Litz úr. Dziękuję bardzo, prezydent. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az Európai Szociáldemokráciából érkeztem amely európai többletértéket szeretne, és a pooling and et Tehát a kérdés az az, hogy milyen fajta keretfeltételek lesznek. Én úgy látom, hogy sok mindent másképp értelmeztek, mint ahogy aktuálisan azok léteznek. A nagy kihívás az az, hogy az európai összköltségvetést hogyan használjuk fel. A tagállamok viszont továbbra is feltételeket tudnak megszabni egy olyan jelentést fogadtunk el nemrégiben, amelyben arról volt szó, hogy egy európai export keretre van szükség. Központi pontról már szó esett. A tagállamoknak innovatívan kell együttesen együttműködni a pooling and sharingben. Nem merült fel a konverzió kérdése sem. azon, orsz, azon cégek ö, számára járnak igazából el, akik eddig is részt vettek be az iparban. Kutatásra, fejlesztésre van szükség, mielőtt még ezt a folyamatot el lehetne kezdeni. Én ezért azt mondanám, hogy az önök projektje inkább a konverzió irányába halad, de inkább egy polling and sharingre van szükség, egy parlamenti beleszólással, amely eddig nincsen meg, és nem tudom, hogyan lehetne így politikai, európai parlamenti képviselőként itt döntenem a költségvetés felszabadításáról. Next speaker. A következő hozzászólónk Gájer úr. Vielen Dank, Herr Präsident, das trifft sich schön. Köszönöm szépen, elnök úr, ez tényleg jó, mert ott folytatom, ahol Litz kollega abba hagyta. Én nem igazán tudom, hogy mind kéne csodálkoznom, amikor a bizottság javaslatát hallom, de hogyha meghallgatom itt a vitát a szabizottságban, vagy ezt a közös szabizottsági vitát meghallgatom, akkor eléggé érdekes dolgokat hallhatunk, csodákat ígérnek ettől az alaptól, pedig itt eléggé alacsony a költségvetés, és eléggé érdekes, hogy milyen lazán beszélnek itt a különböző mértékekről, pénzmennyiségekről. 500 milliót előteremteni nem könnyű. Bütikófer úr is joggal utalt erre, hogy itt nem csak a Költségvetési Bizottságban lesz ellenállás a finanszírozási módszer ellen és eléggé megdöbbent az is, ahogy a jövőbeli félrezelési kérdésekről hogyan beszélnek. A Brexit-tel elveszítjük a második legnagyobb nettó befizetőt. Nem hallottam még semmi olyan javaslatot, ahol azt mondták volna, hogy van itt egy költségvetési sor, ezt nyugodtan felhasználhatnánk a védelmi fejlesztésre, vagy az agrárpolitikára, vidékfejlesztésének kellene olyan sokat adni. Amikor a költségvetésről van szó, akkor mindig a tanács tartalékot akart megtartani, hiszen reagálnunk kell az előre nem látható történésekre. Ha szeretnék majd valamit finanszírozni, ahhoz szeretnénk előre jutni, és én meghallgattam azt, amit a biztos asszony mondott, a tagállamok azt várták, hogy majd itt nagy számokkal indulunk el, de úgy tűnik, hogy itt nincs már tényleg visszafogottság az adatok esetében aggódom, amiatt, hogy majd a következő MFF-ben nem tudjuk majd növelni a költségvetést, nem tudjuk majd a plusz célokat finanszírozni, már csak azért is, mert a parlament nem tiltakozott megfelelő módon. Nem tetszik az sem, hogy kormányközi módon próbálják kezelni ezeket a programokat, korlátozzák a mi demokratikus lehetőségeinket, és a pályázatoknál nem vesznek bizonyos témákat figyelembe. Köszönöm, mondja az elnök, megszakítja a felszólalót. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Lőzing asszony, a SZEDE albizottság részéről. Igen, köszönöm szépen. Amit az előttem szóló két kollega elmondott, ahhoz csak csatlakozni tudok. Tudom, hogy az állampolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy hány milliárd eh, euróról van itt szó, honnan jön majd a pénz, és mennyi pénz lesz majd eh, más, mennyivel kevesebb pénz lesz más dolgokra a jövőben. Erről beszélni kell. Engem sem, én sem értem, megdöbbent az, hogy eh, hogyan ferdítik el eh, a jogot, biztonsági stratégia, a jövő katonái ilyenfajta kifejezésekkel dobálóznak, megpróbálják megkerülni itt az ITRE előtt a finanszírozási tilalmat, ami a szerződésekből fakad. A bíróság úgy döntött, hogy úgy kell megítélni egy jogszabályt, hogy annak van-e két olyan komponense, amelyekből az egyik a fő cél, a másik pedig csak mellékes jelentőséggel rendelkezik, és ehhez megfelelő jogalapra van szükség. Véleményem szerint itt a biztonság és védelem komponensekről van szó. Olyan időszakban vagyunk, amikor az elnökök Fotigasszony és McAllister úr ugyanazon véleményen voltak, és azt kérték, hogy az AFEX ne legyen a, az illetékes bizottság. Lenne egy kérdésem. Ezen bírósági döntés eh, következtében a sein. Vielleicht kann es da noch eine Antwort drauf geben. Lehet, hogy másfajta választ lehetne ezekre a kérdésekre adni. Köszönjük szépen. Koklicsak kolléga, alelnök következik. Děkuji, pane předsedo. Slyšel jsem zde jeden úplný nesmysl. Csupa értelmetlenséget hallottam itt, Például azt, hogyha a védelmi iparágat erősítjük, akkor meg tudjuk védeni magunkat a terrorizmustól. Ez ostobaság, ezt felejtsük el. És hallottam még egy fontos dolgot, hogy 175 különböző fegyverrendszer létezik az Európai Unióban. Ennek az egységesítéséhez semmilyen jogszabályi kerethez, keretre nincsen szükség. Egyeztetésre van szükség a gyártók között. Támogat, és a kis és középvállalkozások támogatása szintén nevetséges, ugyanis az Európai Unióban a védelmi arzenát nagyvállalatok állítják elő, és hogyha az iparnak akarunk segíteni, akkor nem szabad elvenni a szatnav rendszertől elvenni a forrásokat, hanem hagyjuk azt ott, mert erre van szükség a, a fejlesztéshez. Keressünk forrásokat máshol mert ha önök úgy döntenek, hogy az említett programtól elveszik a forrásokat, akkor a pénzt és a munkahelyeket elveszik a mérnököktől és az iparáktól. És egy kisebb pont, amit szeretnék kiemelni, hogyha valami ipari programot szeretnének kialakítani, akkor egy fémalapú, nem fémalapú és elektronikai gyártási programot kellene inkább támogatni, mert nagyon sokszor import anyagokról beszélünk, és honnan importálunk? Indiából, Kínából, az Egyesült Államokból, és így tovább. És természetesen az országokban lévő cégek befolyásolnak minket, az Egyesült Államoknak ebben nagy tapasztalata van. Köszönjük szépen, kedves kolléga, Ernst asszony következik. Na wunderbar, das passt ja wirklich. Tényleg most ez jól passzol az előző hozzászóláshoz. Engem is megdöbbent az, hogy milyen lazán beszélnek egy olyan dologról, amely néhány évvel ezelőtt még teljes mértékben elképzelhetetlen lett volna, legalábbis európai szinten. Ez a védelmi politika, a fegyverkezés. Itt nem egy ipari politikáról van szó, hanem itt igazából egy katonai ipar kifejlesztése európai pénzekből, és kiveszik a pénzt a Connecting Europe felszületéből, a klímaváltozás elleni küzdelemből, más projektekből, olyan kutatási projektekből, amelyeknek lenne értelme. És nincsen egyetlen egy szó, egy szó sem esett arról, hogy mi lesz majd a Brexit után. Ez engem bosszant. Már ha megnézzük az eszközöket, és tudjuk, hogy nagy pénzeket fogunk elveszteni, hogyan akarjuk ezt majd kompenzálni, hogyan fognak ezzel bánni, milyen fajta mérleget vontak itt önök. A kohéziós eszközöket is csökkenteni akarják, vagy az agrár pénzeket, vagy a környezetvédelmi eszközöket? Szerintem a kérdéseket egyáltalán nem válaszolták, mert mivel igazolják E-, ezt a célt, amit felvázoltak. Ha megnézzük Dél-Európát, igen, például itt kell az ipari politika, hiszen itt éveken át Dél-Európa nagy részét e, e ipartalanították, infrastruktúra programokra van szükség, célzott innovációs programokra, amelyekkel az emberek életét lehet javítani, környezetvédelmi programokra van szükség, a szociális szolgáltatásokba való befektetés, egyáltalán beszélhessünk a szociális pillérről. Őszintén szóval sokkolt engem az, hogy milyen fajta könnyedséggel beszélnek erről a témáról, és milyen fajta inkompetenciával terjesztették elő ezt a javaslatot. Köszönöm, mondja az elnök a felszólaló lista végére érkeztünk, és most pedig szeretnénk megkérni a biztos asszonyt, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm az összes gondolatot, észrevételt, kérdést, és megpróbálok ezekre válaszolni, tömbösítve de remélem, hogy nem fogok kihagyni semmit. A következő MFF-ről nyilván nem tudok beszélni, most még csak teszteljük ezt a programot. A következő MFF-ről később lehet beszélni, most az 500 milliós programról érdemes beszélni. Voltak, akik milliárdokról beszéltek, most nem, most jelenleg 500 millióról van szó 2019-ben és 2020-ban to most of your questions. So first... Megpróbálok válaszolni azonban a legtöbb kérdésre, hogy Grosztet asszony helyesen mondta, Eddig valóban nemzeti szuverenitási kérdésnek tekintették ezt az egészet. Az elmúlt három évben azonban a tanácsban egy jelentős változást figyeltem meg. Az összes tagállam, 28, még a britek is nagyon is támogatják a programot. Még a brit védelmi miniszter is, amikor részt veszek a védelmi eh, tanácson, tehát a védelmi eh, miniszterek eh, tanácsülésén, a brit miniszter is azt kifejezi a támogatását a program iránt. Tehát mindannyian ezen az oldalon állnak. A hosszú távú célunk az a technológiai különbségek felszámít, felszámolása, külső-belső fenyegetésekre adott válasz. Ugyanakkor az ipar, a tagállamok képviselőivel beszélve azt látjuk, hogy leginkább az ipar versenyképessége felől lehet megközelíteni ezt a dolgot. Bütikofer úr is mondta, hogy vannak kísérleti projektek a tagállamok között az együttműködésre, de most először van az, hogy magát a gondolatot támogatják, és ez volt amögött a döntés mögött, hogy egy, egy bizonyos összeget, nem hogy hatalmas összeget szálljunk erre. Az ágazat szempontjából ez nem hatalmas összeg. Ez nem fog sok mindent megváltoztatni. És majd a költségvetésről még beszélek. De mindenképpen lehetőséget biztosít számunkra, és ezzel kapcsolatban én eléggé biztos vagyok, eléggé magabiztos vagyok, hogy a pénz 20-30%-a már áttörést fog tudni elérni ebben az ágazatban. Legalább két tagállam, legalább három cég kell, hogy részt vegyen egy projektben. A projekt meg kell, hogy feleljen a tagállami prioritásnak. A projektet a tagállamok minősített többsége fogja kiválasztani. Ez is garantálja a kisebb tagállamok részvételét. Tehát a lehető legpragmatikusabb megközelítést akarjuk. Voltak kérdések a költségvetéssel kapcsolatban is, de én megint csak elég magabiztos vagyok hogy a végrehajtását a programnak nem veszélyezteti semmi olyan probléma, amiről Bütikofer is beszélt. Én magam felelök egyébként a Kopernikusért és a Galileóért, és a saját programjaimat nem bántanám. Vannak marzsok, vannak töbletek, egyetlen egy átcsoportosítás sem éri el a 10%-ot. Öt témában beszéltem a biztos kollégákkal, ugyanakkor önök is ismerik a költségvetés problémáit, és ezért remélem azt, hogy hajlanak a kompromisszumra, mert én úgy gondolom, hogy ez megéri. A védelmi ágazat gazdasági hatása is nagyon jelentős. Nagyon sok munkahelyet érint. Egyes tagállamokban komoly GDP részesedése is van. Nagyon hosszú a kis cégekből álló értéklánc. Ezekre a dolgokra is gondoltunk. A javaslat az, hogy az EU cégeket emeljük ki, két kritériumot használnánk, az egyik az elhelyezkedés, amely a, az előkészítő fellépéseknél is megtalálható, tehát az infrastruktúra, a vagyon, a források, azok az Európai Unió területén legyenek a másik pedig a tényleges irányítás, ami ugye tulajdont jelent, 50%-nál húznánk meg a határt. Hallom, hogy ez komoly kritikát váltott ki, ez az 50%-os tulajdoni részesedés. De javasoljanak valamit, ez az önök szerepe is, tehát én nem állítom azt, hogy belenéztem egy kristály gömbbe, és mindenre látom a megoldást. Mindenképpen az a cél, hogy KKV-k és kisebb tagállamok is részt tudjanak venni ebben az egész projektben. Én nem nézem majd, hogy milyen hozama lesz földrajzilag ennek a... És akkor most áttérek egy kicsit a, a, a lengyelre is válaszolva a lengyel kérdésekre. Tehát minden tagállamot szeretnénk bevonni. E, e, említették itt a közepes cégeket. És valóban a közepes méretű cégek Közép-Európában is jelentősen képviseltetve vannak a végeze, véd, védelmi ágazatban. Ott nincsenek nagyon nagy cégek, de közepes cégek vannak. És a program nagyon is nyitott ezeknek a, ezeknek a cégeknek a számára is. De a tagállamoknak ki kell mutatniuk valamilyen érdeklődést, és a cégeknek is, tehát érdeklődniük kell a program iránt. Én eh, egyébként körbe fogom turnézni Európát, és találkozni fogok cégek képviselőivel, még pedig nem a legnagyobb cégek képviselőivel, hanem azokhoz megyek el, amelyek a védelmi ágazatban érintettek, és számukra akarok információt adni biztosítva őket, hogy megkapják a megfelelő információt. Tehát ez igaz a közepes cégekre és azon cégekre is, amelyek még soha nem vettek részt ilyen projektekben. Ami a nem EU-s cégeket illeti, és itt a brit cégekről is beszélünk, ezzel kapcsolatban is elhangzott vagy két kérdés. Ahogy mondtam, a program haszna az a projekteken a program hasznából olyan cég részesülhet, olyan cég kaphat támogatást, amely az Európai Unió területén van. Jelenleg ez a brit cégekre is igaz, de minden más azon múlik, hogy milyen tárgyalási kimenetelek lesznek. Ez Michel Barnier asztala, én most erről nem tudok többet mondani, csak azt eh, tudom megismételni, hogy a brit miniszter is támogatja 60 évig nagyon vonakodtak, de most az utóbbi eh, időszakban nagyon is támogatják ezt a védelmi együttműködést. Horizont 2020. A közleményben, amelyet kiadtunk a programhoz, világosá tettük, hogy az Európai Védelmi Kutatási Programot el kell különíteni az FP9-től. Különösen költségvetési szempontból, a szabályok szempontjából, illetve eljárási szempontból is. Ez remélem, hogy válaszol a felvetésekre is, amelyek itt elhangzottak. A programunk elkülönül a PESCO-tól, ugyanakkor a tagállamok szerették volna összekötni ezt. Mi nem akarjuk. De bizonyos korlátozott számú projektben ez lehetséges. Egyébként a PESCO projektek jelentős része nem is lesz, nem lehet érintett. Ez csak technológiai projektet érintett, infrastruktúrát nem konzultálva a tagállamokkal a 30%-os társfinanszírozást növeltük. Nem tudjuk, hogy a PESCO projektek közül melyiket akarják előmozdítani. A lengyel miniszter is ezt említette, hogy kössük össze, ez tehát a mi javaslatunk. Uh, sorry? legal base. Ah, legal base. Very, but I wanted to leave it for, for the, for the, as, as the... Jogalap, de én a, azt a végére hagytam volna. First I have to say that I understand your point of view. Először is értem az önök álláspontját, és egyet is értek azzal. Mi jogilag elemeztük ezt, és megvizsgáltunk egy sor jogi lehetőséget, és azt látjuk, hogy a 173-as cikk egy nagyon megfelelő jogalap, amely a céloknak is megfelel. Ön azt mondta, hogy politikai jogalapot is akar teremteni. Az a két cikk, amit ön mondott, a, két, a kettes cikk negyes, négyes bekezdése és a kettes, kettes cikk ötös bekezdése szerintünk önmagában nem alkalmasak jogalapnak, és jogalapként nem használhatók, még akkor is, még akkor sem, hogyha összeköthetők a 173-as cikkkel. Megint is, megint azt mondom, hogy komoly jogi elemzés után választottuk a 173-ast. Sajnos mikrofon nélkül beszél a képviselő úr. Okay, I, I cannot commit on this for now, but I will check it. Újra ellenőrizzük, de nem tudok kötelezettséget vállalni. On, on, uh, on SMEs I said, uh, uh, legal analysis. Uh, what, what can I say? Uh, the last, maybe last two point. Két utolsó megjegyzés. We need to create a cooperation in the sector. So... Az ágazatban együttműködésre van szükség. Voltak korábban kísérletek kevés számú, most azonban van lendület, és megfelelő az idő. Nagyon kis pénzzel kezdünk, ahogy ezt már mondtam, három évvel ezelőtt, amikor még ezt az egész, amikor elkezdtük ezt a mandátumot, a biztos ciklus, a bizottsági ciklus. Én nem is gondoltam volna, hogy 18 hónap alatt a védelmi ágazatban, a védelmi együttműködés területén ilyen komoly előrelépést tudunk elérni. Nagyon pragmatikusan járunk el, nagyon kis pénzzel, kezdve a kutatással, és aztán kitérve a képességekre is, ezt javasoljuk tehát. Én nyitott vagyok az összes javaslatra, de önöknek is látniuk kell, hogy ez 2019 elején el kell, hogy kezdődjön. Mert a javaslat különben nem lesz érvényes, és nem is lesz a tagállamok számára annyira vonzó. Az észt elnökség nagyon elkötelezett, hogy novemberre készüljön egy general approach, amihez fel kell gyorsítani a dolgokat. És ebben számítok önökre is. És az önök támogatására. Ami az ipari stratégiát illeti. Márten úr, ön is tudja, hogy a versenyszabályokkal kapcsolatban mi egyetértünk egymással. Hogy legyen egy globális dimenziója a versenyszabályoknak, ugyanakkor oda kell figyelni a fogyasztói érdekekre, a munkáltatói érdekekre. Erről már hónapok óta beszélünk a bizottságban, én szeretném megváltoztatni ott a gondolkodást, mert alapvetően egyetértek önnel ami az, az EU karbon, EU széndiokszid adót, határon ki, ki, kirót adót illeti, valóban azzal lehetne egyenlő esélyeket teremteni az iparunk számára, ugyanakkor a kereskedel, világkereskedelmi kapcsolatokba nem szabad nagyon bekavarni, eh, tehát az amerikai és kínai kapcsolatokba, de nagyon lassan ugyan, de ez, az, ez a téma napirenden van a bizottságban. Az iparnak csak akkor adunk eh, az iparnak adott ingyenes eh, juttatásoknál Mindenesetre azt felül kell vizsgálni az ETS allowance Imports from China and from other third countries, we are also... A, a, beszélünk a körforgásos gazdaságról, is, ez is a csomag része, az is napi renden van. Köszönöm. A többi kérdésre pedig majd válaszolunk írásban. Köszönöm, biztos asszony. Egy nagyon átfogó vitát tartottunk. A megjegyzéseket valamilyen módon az Európai Bizottság figyelembe veszi. Lehet, hogy nem teljesen, mert nem lehetséges, de a megjegyzések befolyásolhatják az Európai Bizottság általános megközelítését. Összességében az Európai Parlamentben van támogatása ennek a projektek nem csak az európai tagállamok részéről. Köszönöm mindenkinek a javaslatát, változtassunk hogyan, hogyan javítsunk, ezek a javaslatok mindig fontosak. Kedves barátaim, lassan befejezzük. Három perccel korábban, mint terveztük. Azt hiszem egyéb napi rendünk nincs. Október 11-én és 12-én találkozunk, mindenkinek szép estét!